8 órakor kerül sor. A következő napi rendi pontunk pedig Foster képviselőasszony jelentése az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtása tárgyában. Megadom Foster képviselő asszonynak négy percben a szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kétségtelen, hogy 2012 rendkívül fontos év az egységes európai égbolt végrehajtását tekintetően. Ami a bizottsági nyilatkozatot illeti, sok mindenről szeretnék beszélni saját kezdeményezésű jelentésemből. Ezt a közlekedési bizottsági kollégák júliusban támogatták. Az egységes égbolt végrehajtásának nagyon sok akadálya volt, és még mindig nagyok a kihívások előttünk. Az európai légiközlekedés egyre nagyobb, ez mondjuk jó hír a növekedés szempontjából, de felvetődnek a kapacitás kérdések a legtöbb tagállamban. Úgyhogy sürgősen lépni kell, hogy elkerüljük az operatív vagy biztonsági kockázatokat, hiszen egyre nagyobb a forgalom, és nem megfelelő a technológia. Nagyon fontos, hogy bevezessük minél előbb az egységes európai égboltot. A Cezár tanulmány azt mutatja, hogy több mint 300 ezer új munkahely jön létre, 50 millió tonnával kevesebb széndiokszid kerül kibocsátásra, és hatékonyabb lesz a közlekedés, kevesebb lesz a költség a fogyasztók számára, és hatékonyabban tudjuk felvenni a versenyt a többi versenytársról, hogy megtarthassuk piaci részesedésünket. Úgyhogy végül is jó vállalkozásról van van szó. Egyértelmű, hogy ezen okoknál fogva is a lehető leghatékonyabbá kell tennünk az európai égboltot munkahelyteremtés, környezetvédelem szempontjából, hiszen nagyon sok a recesszióval küzdő ország. Ezen pozitív hatások minden tagállamban érzékelhetők lesznek, és a teljes ö, ö, ellátási láncra kihat majd, legyen az az idegenforgalom, vagy a KKV kérdése. Az így létrehozott munkahelyek magas ö, képzettséget igényelnek, hiszen a CISA technológiák segítségével a forgalomirányítók mobil munkaerők lesznek, és modern iparákban tevékenykednek, ahol széles körűen igény lesz a munkájukra, egy olyan ágazatban, amely robosztusan növekszik. Vagyis 21. századi munkahelyet teremtünk. Az egyik legfőbb kihívás a defragmentáció. Őszintén szóval elfogadhatatlan a lassú modernizálás. Erőteljes üzenet közvetítésére van szükség, hiszen ugyanazok a tagállamok, amelyek tíz évvel ezelőtt letették a voksot a projekt mellett, amikor először foglalkoztunk ezen jogalkotással, azok a tagállamok, illetve azok, akik most az elmúlt évszázad, évtizedekben és években csatlakoztak az EU-hoz. Nagyon fontos, hogy a mi cégeinknek kell ö, ö, kihasználniuk ö, az adott lehetőségeket. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk a szomszédos országokkal, a hadsereggel, ö, hogy interoperabilitásról ö, tegyünk tadú bizonyságot világszerte. Ö, a kutatás és fejlesztés terén a befektetések jelentősek voltak. Úgyhogy most már végre kell hajtanunk az intézkedéseket, hogy az előnyöket is élvezhessük. Elnök úr, végezetül azt szeretném elmondani, hogy már elegen van abból, hogy azt hallgassam, hogy miért nem tehetünk meg valamit, amikor arra vagyunk készek, hogy megtaláljuk a megoldásokat, hiszen jönnek a feltörekvő piacok Ázsiából, Dél-Amerikából és a közel-keletről. Úgyhogy vagy megfelelünk a kihívásnak, vagy pedig el kell viselnünk ennek következményeit. A tagállamoknak most már egyszerűen lépniük kell. A bizottságnak támogatnia kell a parlamentet, hogy olyan szankciókat hozzanak az adott tagállamokkal szemben, akik nem felelnek meg ezen előírásoknak előterjes a megfogalmazott üzenet, mindenképpen támogatom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Foster kolléga. Most áttérünk a spontán hozzászólásokra. Elsőként Basescu asszonynak adom meg a szót. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Spațiul aerian european. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az egységes európai égboltnak realitássá kell válnia. Ezen kívül biztonságosan, mégpedig maximális biztonsággal kell tudnunk alkalmazni. Ez nem elhanyagolható előnyöket jelent, nem csak a gazdasági növekedés szempontjából, hanem a foglalkoztatottság, illetve a környezetvédelem terén is. Ezen kívül fenntarthatóbb lesz a légi közlekedési rendszerünk is az eddigi ö, eredményeket támogatni, sőt, folytatni kell. Jó minőségű ö, légi közlekedésre van szükség a légi közlekedés területén is, hiszen növekedést teremt. Ezen kívül egységesen kell eljárnunk minden tagállamban. Az együttműködésre, koordinációra rendkívül nagy szükség van. Köszönöm szépen, Baszaszko asszony! Most Danielis kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. 2010-ben több mint 100 ezer utasnak kellett az izlandi vulkán kitörés következményeit elviselni. Ezért is nagyon fontos, hogy az európai egységes égbolt ne várjon tovább a végrehajtásra és a megvalósításra. Két és fél évvel később egyszerűen megrekedt a politikai folyamat, úgy tűnik, hogy utópia ennek a programnak a végrehajtása. Várjuk, hogy funkcionális légterblokkok jöjjenek létre Szükség van arra tehát, hogy a politikai akarat győzzön, és lépjünk. Túl kell lépnünk a nemzeti egoizmuson, nem szabad félnünk az egységes európai égbolt szimbólumától, hiszen egyértelműek az előnyei ennek a projektnek. Ugyanakkor európai integrációs szimbólum is ez, erről nem szabad elfeledkeznünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dan Ellis kolléga. Most Ferreira kolléga kap szót. Obrigado, Presidente. O projeto do céu único europeu... Kösz. Köszönöm, elnök úr. Az Egységes Európai Égbolt projektje kezdettől fogva a légiközlekedés liberalizációjával függött össze, és a mögöttes szándék nem az utasok jogának elősegítése volt, hanem az, hogy a multinacionális légitársaságok érdekeinek megfelelőképpen alakuljon a helyzet. Az utasok alá vannak vetve ennek a helyzetnek, és ez munkahelyekbe kerül, ez csak rontja a környezetvédelmi helyzetet, és az állami légitársaságok helyzetét is. Nem felejthetjük el azt, hogy mi történt, az pedig, hogy minek kell történnie, az az, hogy jobban ki kell használnunk a légteret, amelynek, és ezt úgy kell megtennünk, hogy minden tagállam megőrzi a saját légtere fölötti szuverenitását. Ez minden ország gazdasági érdeke. Köszönöm. Köszönöm szépen Ferreira kolléga, Bánki kolléga kapszót.

Köszönöm szépen. Annak érdekében, hogy megvalósítsuk az egységes európai égboltot, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek valóban meg tudják, eh, segíteni tudják a céljaink elérését, mégpedig biztonságos módon. Azt kell garantálnunk, hogy a biztonsági eh, normák minél magasabbak maradjanak. Én támogatom a Galileo programot és más olyan programokat, amelyek hozzájárulnak az egységes európai égbolthoz, és kötelező idő ütemezési tervet javaslok, amely jobban szorítja a tagállamokat a betartásra. A Cézár megvalósítása az európai késlekedések 5%-os csökkenéséhez, valamint a jegyárak csökkenéséhez is vezetni fog. És úgy gondolom, hogy minden légitársaságot be kell ebbe, és minden repülőteret be kell ebbe foglalni, a regionális repülőtereket is. Vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm szépen, Tikáó asszony. A spontán hozzászólások zárásaképpen pedig Mikolási kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai egységes légtér, az európai légtér a legzsúfoltabb légtér az egész világon, és 2030-ra duplájára nő a zsúfoltság, úgyhogy ha az Európai Egységes Égbolt és a Szézár rendszer időben megvalósul, ez azt fogja jelenteni, hogy a 27 európai tagállam nagyon jó irányba fogja tudni befolyásolni az Európai Unió GDP-ét körülbelül 490 millió euróról és több mint 300 ezer munkahelyről van szó, illetve a széndiokszid kibocsátás 50%-os csökkenése is létrejöhet. Ezeket támogatjuk, és ezért támogatnunk kell az Egységes Európai Égboltot is. Kollásik. Köszönöm szépen Mikolási kolléga, ezzel a spontán hozzászólásokat lezárjuk, a vita zárásaképpen pedig Pibax biztos úr kap szót. Elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők! az Európai Egységes Égbolt végrehajtásáról szóló jelentés nagyon fontos időpontban érkezik. Nagyon sok határidőt höz közelítünk. 2012 tehát ebből a szempontból fontos év. Kilenc funkcionális légtérblokkot kell funkcionális állapotba hozni decemberre ezért üdvözlöm a jelentést, és köszönöm Foster asszony munkáját. Az Egységes Európai Égbolt megvalósítása már nagyon sok vitát kavart ebben a házban is, és a Limassoli magas szintű konferencián is nemrég. A legfontosabb következtetés ennek a konferenciának az, hogy nagyon lassú a végrehajtás, folyamata, és ezért még nem látszanak az ezzel kapcsolatos előnyök. Még mindig nincs megfelelő integrált megközelítés, még mindig széttöredezett nemzeti megközelítésekről van szó, ezek, ez nem megfelelő ö, ö, eljárás, hiszen minden évben 5 milliárd euróval emelkedik meg emiatt a légiforgalom költsége. Ezért nagyon fontos, hogy gyorsan cselekedjünk, ezért fontos, hogy végrehajtsuk az ígérteket. A késlekedés egyik oka a tagállamok politikai akaratának hiánya. A bizottság nemrég írt egy levelet a közlekedési minisztereknek, emlékeztette ebben a kötelezettségeikre őket, és ösztönözte őket arra, hogy végre gyors és aktív intézkedéseket hozzanak. A bizottság mindent megtesz azért, hogy a, az egységes égbolt megvalósuljon, és hogyha szükség van rá, szükség lesz rá, akkor jogi eszközökkel is él majd azok ellen, a tagállamok ellen, akik ennek nem felelnek meg másodszor. Nagyon sok pozitív lépés történt, de túl kell lépnünk a megfelelőség követelményén, most már valódi kézzelfogható eredményekre van szükség. Konkrét működési előnyökkel kell most már, hogy járjon a működő légtérblokkok bevezetése és munkába állítása. A bizottság jelenleg dolgozik azon, hogy milyen eszközökkel tudná az egységes európai égbolt és a Cézár program elindítását ösztönözni, hiszen ez az egész unió számára fontos lenne. A bizottság 2013-ban fog jelentést készíteni a parlamentnek az előrehaladásról, arról, hogy milyen lépések történtek, illetve arról, hogy milyen stratégiát tervez annak érdekében, hogy még határozottabban folyjon a végrehajtás. A már meglévő jogszabályok továbbra is érvényben vannak. Nem kell visszatérni a jogszabályalkotáshoz, nem kell a jogszabályokat megváltoztatni. Egyszerűen csak tempóra, tempós munkára van szükség, és arra, hogy a jogszabályokat világosabbá tegyük. Már is dolgozunk új javaslatokon, amelyek arra vonatkoznak, hogy felgyorsítsák az egységes európai égbolt megvalósítását, amelyek elősegítik a még be nem váltott kötelezettségeknek való megfelelését, megfelelést, és igyekszünk azon, hogy 2013 tavaszán megvalósuljon ez a projekt. Köszönöm szépen, Pibax biztos úr, lezártuk a vitát, holnap 18 órakor kerül sor erre a szavazásra is. Hölgyeim és uraim, a napirendünk következő pontja Bach úrnak a jelentése. Ez vitathatatlanul a